Kedves kollégák, kérem, hogy foglaljanak helyet, és csendesedjenek el. Jean-Paul, you want the floor? Oui, madame, madame. Jean-Paul. Elnök asszony. Madame la présidente, je suis heureux, Örülök annak, hogy ebben a teremben dolgozhatunk eh, arról a, együtt a eh, e, bizottsággal, ugyanakkor a nevek nincsenek ott, tehát a neveink nincsenek kirakva, ez egyben azt is jelenti, hogy talán a szavazati jogainkkal is problémák vannak? Szerintem az a probléma, hogy az ikona majd átvonulunk egy másik terembe, és ott vannak a névtáblák, és a parlament szolgálata még nem fedezte fel annak a lehetőségét, hogy kettő névtáblát is le lehet mindenből gyártani. A, amikor az amerikai elnököt megkérdezték, akkor azt mondta, hogy két lányom van mind a kettőt. Ugyanannyira szeretem, én azt gondolom, hogy ha két bizottság együtt ületez, ülésezik, akkor szintén egyként bánjanak a két bizottsággal. Lambert úr pedig azt mondta, hogy Francia Holland is két nőt szeret. Well, anyway, we're going to... Minden esetre azért elkezdjük a munkát, mivel már negyed tíz van. Most nem nagyon tudom megállapítani, hogy a szavazáshoz elég bizottsági tag van-e jelen. Elég sokat vártam, remélem minden kollégám, képviselőtársam megérkezett. Először is a napirend elfogadása a feladatunk. Úgy látom, hogy senki nem ellenzi a napirend elfogadását, és nem kér módosítást, úgyhogy jóvá hagytuk a napirendet. A mai legfontosabb feladatunk a szavazás. Kérem, hogy helyezzék be a kártyájukat, és ellenőrizzük a szavazórendszert egy tesztszavazással. Okay, we have technical problem. Van egy kis műszaki probléma. Annyira nem lett meg ebben a teremben. Hogy őszinte legyek, gyűlölöm ezt a termet. No, actually. Oh, can I take this machine here? Oh, can you operate the machine? Yes, yes. Can you operate, machine? Can you, can, okay, well at the moment... Yeah. pillanatban azt látom, hogy az ALD-től négyel többen vannak, ezt nem is tudom elképzelni, nem is látom ennyi őket itt. Who's here from Aldi, please? Ki képviseli az Aldi-t most? Kettő. akkor hogy lehet? Az ECO-ban összesen négy tag van az LD-ből. Yeah, but, it, but it's wrong. It's... It's, say, look, it's saying we've got four ALDE members too many, and we've only got five ALDE members. Úgy látom, hogy négyel több ALDE képviselő van jelen, de közben összesen csak öten vannak itt. We've only got five in the room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 Okay, if you want to press your buttons, we'll see what happens. Kérem, hogy próbáljuk eh, még egyszer működésbe hozni a szavazóberendezést. Kérem, mindenki nyomja meg a szavazógombot. Most azt mondja nekem eh, a gép, hogy kizárólag ALDE tagokból áll ez a bizottság. 61 kártyát látok eh, csatlakoztatva. Csak egyszerűen működtetni szeretném ezt a gépet. 54, 61, 57, 58, 59. 61 most éppen. Még kettő, kérem, hogy nyomják meg a gombot. Kettő olyan kártyát látok, eh, ahol nem nyomták meg a gombot. Engem ez még mindig aggaszt, hogy kettő kártyának nem látom az eredményét.

65 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 66 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Júri 11, erről is szavazunk, nem azonos, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 14-es mellette ellene tartózkodás Ellenőrizném elektronikusan a 14-es, tehát szavazunk. Well, I'd like somebody... Szeretném. Yeah, okay. Uh, that's carried 30... Elfogadtuk uh, 33-26 ellenében. 67 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 15 mellette ellene Hoppá, van egy szóbeli módosító, nem volt egyértelmű, tehát, hogy az e-money kifejezést a mobiltelefon után be ha mindenki el tudja fogadni, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 68-as, ezzel egybehangzó mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva, 69 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 16 mellette, ellene tartózkodás, ezt ellenőrzem a 16-os tehát. Köszönöm. Elfogadva 36-26 ellenében, 10, illetve 70-es ellenem mellette elfogadt elutasítva. A. Kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 19 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 73-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. Júri 13 azonos tartalmú, 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadva ellenőrizzük. Elfogadva. 36-24 ellenében, 76 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Szerintem elfogadtuk, de nézzük meg. De csak öten vagyunk itt. Válaszolja valakinek az elnök azt. 5-23. Um, so... 35-23 ellenében 77-es. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. 78. Mellette ellene tartózkodás elutasítva. 21. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. 15 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Jó, ellenőrizzük a 15-öst. Huszonnyolc mellette, 31 ellene elutasítva tehát. 79-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. A 80-as azonos vagy sem? Nem egyértelmű. Nem. Úgyhogy szavazunk róla a 80-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. B kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. a 84-est visszavonták, 23 mellett ellene tartózkodás elfogadva. es módosító mellett ellene tartózkodás elutasítva, 90-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 93 mellette ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük, a 93-ast elektronikusan. Elfogadva. 17-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 24-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 95-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 104 mellette ellene tartózkodás elutasítva 105 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Júri 18 mellette ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük a Júri 18-at. Nincs több szavazat, elfogadtuk 34-25 arányban. 25-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 26. módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 27 szobai módosítóval kiegészítve, vagyis hogy a mondat utolsó részét töröljük. Hogyha ezt el tudják fogadni, akkor a szobeli módosítóval együtt szavazunk erről a módosító indítványról, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 28 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 109 kiesik, 110 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük elektronikusan, de csak az EPP ellenezte, ha jól gondolom. 29-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 112 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 30-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva. A többi azonos volt, 31 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 120 mellette, ellene tartózkodás ez egy kicsit más kombináció, úgyhogy ellenőrizzük. A 120-as módosítóról van szó. Mindenki szavazott, elutasítva. Oh, yeah, can I actually can I can I I'm sorry, I want to recheck 120. A 120 120-at szeretném még egyszer ellenőrizni. Még egyszer szavazunk a 120-ról, mert hárommal többen voltak. A titkárság lezárta, mielőtt azt mondtam volna, hogy lezárom a szavazást, és nem szavazott addig mindenki, hogy elmagyarázzam, hogy miért kell még egyszer szavazni. Tehát a 120, megnyitom a szavazást. No, I, I don't know which way. It's probably going to go the opposite way now. Lehet, hogy megfordul az eredmény. Szeretnék igazságos lenni. Kérem, minden, még egy valaki szavazzon. Ha nem teszi meg, akkor lezárom a szavazást. Yes. Vous avez annoncé le résultat. Bejelentette már az eredményt. Le résultat, donc le sujet. Bejelentette az eredményt, tehát szerintem le van zárva az ügy. It's still rejected, so... Jó, nagy probléma nincsen, mert egy szavazattal több el, de elutasítottuk. Tehát már bejelentette az eredményt, ami azt jelenti, hogy végleges az eredmény, és nem lett volna jogunk újra szavazni. Jó, jó. Ha nem mondtam, hogy lezártam a szavazást, akkor nem kell még megnyomni a gombot. 32 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 121 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 122 mellette, ellene tartózkodás, ellenőrzöm. 122, elektronikusan szavazunk. Még ketten szavazzanak. Lezárom a szavazást. And that is carried. Elfogadva. 33-as módosító első része mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második része mellette ellene tartózkodás elfogadva. 123 első rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. Önmagában is van értelme? Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. 124 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Deve 13 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 125 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Deve 14 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 34 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 126 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 35 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 127 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. 127-es még hárman, ketten szavazzanak, lezárom a szavazást. Elutasítva. 128 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. 128-as, a 128-ast ellenőrizzük. Még ketten szavazzanak, még egy valaki, lezárom a szavazást. Elfogadva, 32-31 ellenében, 229 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 130 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 131 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. C kompromisszum. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. D kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 135 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 38 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 136 első része mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. 137 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 39 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 138 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 139 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ezt ellenőrizzük, a 139-est. Még három szavazza, hárman szavazzanak, kettő, egy. Jó, lezárom a szavazást elfogadva 36-26 ellenében 140 mellette ellene tartózkodás. A szocialisták nem szavaznak, úgy látom, úgyhogy a 140-est ellenőrizzük. Lezárom a szavazást, elfogadva 36-26-tal szemben 141-es okafogyott, 40-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 142 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 22 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 42 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 43 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 143 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 44 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 144 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 145 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 45 mellette, ellene tartózkodás elfogadva E kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, egy kettes módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, kettes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, hármas mellette ellene tartózkodás elfogadva, 48 mellette, ez kiesett, bocsánat, 4-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 3-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 5-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 4-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 49 mellette, ellene tartózkodás, ezt ellenőrzöm. A 49-est ellenőrizzük, lezárom a szavazást, elutasítva. 29-33 ellenében 50-es mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük az 50-est. Lezárom a szavazást. Elfogadva, szép többséggel. Hatos mellette, ellene tartózkodás, elutasítva ötös mellette, ellene tartózkodás elfogadva 51 mellette. Nem, hanem ez inkább kiesett, nem is egy. Az 51-től 53-ig. 54 mellette ellene tartózkodás elutasítva 55 mellette ellene ellenőrzöm az 55-öst. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 56-os mellette ellene tartózkodás. Ellenőrzöm az 56-ost. Szerintem elfogadtuk, de azért biztos, ami biztos. Még kettő, köszönöm, lezárom a szavazást. Elutasítva. 30-32 ellenében, kettes módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva 57 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 6-os mellette, ellene tartózkodás elfogadva Deve 7-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva Júri 3 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Deve 8 mellette ellene tartózkodás elutasítva, Deve 9 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 58 mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük az 58-ast. Még ketten szavazzanak. Ó, egy új kártya megjelent. Még ketten szavazzanak, lezárom a szavazást. Elutasítva. Deve 10 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 60-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Júri 4 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 7-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 61 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Júri 5 kiesik, 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 62 kiesik, 63-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Júri 6 kiesik, Júri 7 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 9-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 64 kiesik, 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most alap, elektronikusan szavazunk a szöveg egészéről a módosításokkal együtt. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 57 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal, egy tartózkodással elfogadtuk, most pedig az állásfoglalásról szavazunk elektronikusan. Mindenki szavazott, még ketten szavazanak, ha szeretnének, lezárom a szavazást. 56 igen szavazat, 5 nem szavazat, egy tartózkodás a tárgyalásokkal kapcsolatosan nem szavazzunk. Még várnunk kell, és ezt majd remel, remélhetőleg az eh, ehhez kapcsolódó javaslattal együtt tudjuk megszavazni. Köszönöm szépen eh, az ECON részéről, ennyi volt a szavazás. Did somebody, the, the rapporteur, is anybody asking for the floor? No, no. Kér még valaki szót?